és az elfogadott szövegeket, amelyek most már rendelkezésre állnak, mindenki számára elérhetőek. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése? Hogyha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.